Jó reggelt kívánok, kolléganő kollégák, megnyitom az ülést. Egy közleményem van. A Európai Parlament által elfogadott öt szöveghez van eh, módosítónk, és eh, ezeket a